Lezárom a szavazást, elutasítva. 378 mellettem, ellene tartózkodás, elutasítva. 379 kitámogatja, kiszavaz ellene. Ellenőrizzük le a 379-est. Lezárom a szavazást. 380. Mellette, ellen, elfogadtuk 381, mellette, ellen. Tartózkodás. Ellenőrizzük le a 381-est. Lezárom a szavazást. Három mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 383 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le a 383-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 402-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 403-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 4-4 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 4-6 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 408 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 410 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4.11 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4.13-as mellette, ellene elfogadtuk 4.14 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette, kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16A kompromisszum, a 16A fogyottá vált, 417 második rész. Második rész 417 mellette, Ellene tartózkodás elutasítva. 431 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 449 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt is le. Check 449. I close the vote. Rejected. Rejected, my goodness. Elutasítva. 450. 450 450 mellettem, ellenem. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. A 450-esről szavazunk elektronikus módon, ismét túl sokan szavaztak a néppárt részéről. Rendben van, lezárom a szavazást. Elutasítva. 455 mellettem, ellenem, ellenőrizzük ezt is le. 455. Lezárom a szavazást elutasítva. 456 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 454 mellettem, ellene, ellenőrizzük le. négy ötvenegytől négy ig mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4 5 hét mellettem, ellene. Hmm, ellenőrizzük ezt le. Gyorsan. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 464 mellettem, ellene. Tartózkodás ellenőrizzük ezt is le. Septiben a 464-est. 464 tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 458. Ki támogatja? Ki szavaz nemmel? Ellenőrizzük ezt is le. Eight. I close the vote. Reject. Reject. Yeah. 459 in favor. 459 mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. 465 mellettem, ellene, elutasítva. 462-es mellette, ellene. Ellenőrizzük le a 462-est. 462-es. Lezárom a szavazást. Látható az eredmény 461. Mellette ellen elutasítva 460 mellettem. Ellene. Tartózkodás. Úgy láttam elfogadva, de azért ellenőrizzük le. 460-as tehát. Lezárom a szavazást. 463 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 466 mellettem, ellenem, tartózkodás. Nem vagyok benne biztos, ellenőrizzük le a 466-ost. Lezárom a szavazást. elutasítva 18-as kompromisszum, mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 478 kitámogatja, kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette. Bocsánat, az előzőt egyértelműen elutasítuk, a 478-at elutasítottuk. Ha gondolják, leellenőrizhetjük, de én egyszerűen csak hibáztam a eredménybemondásban. 19-es kompromisszum Honnan tudják, hogy alkohol van benne? Honnan tudták? Tizenkilences kompromisszum mellett ellen elfogadtuk, 488, 484 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 485 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 496 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk 497 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk 498 mellettem, ellenem. Elfogadtuk 499, kitámogatja, kiszavaz nem már, tartózkodás elutasítva. 500-as mellette, ellene elfogadtuk 5 501 mellettem, ellenem, Ellenőrizzük le az 501-eset. Teljesen igazuk van, ellenőrizzük hát le. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 501 mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, 28-as kompromisszum. Tehát a 28-as kompromisszumról megnyitom a, az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 5-20-as módosító mellettem, nem, együtt az 5 22-vel és 23-mal, ezek azonosak. Ki támogatja őket? Ki ellenzi őket? A compromise 28 was rejected. 28-as kompromisszumot elutasítottuk. Hogyha elutasítottuk, akkor sajnos egy órával tovább fog tartani a szavazás. Négy módosítás együtt, mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 120-as mellette ellene leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 521 mellette ellene leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 530-as mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. 530. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 22-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 536 második rész mellette, ellene, elutasítva. 530 elnézés, 541-es mellette, ellene, 541-es. Leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 23-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 544-es második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 552 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 557-es harmadik rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, 557-es negyedik rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, 565-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 566 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 573 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 589-es mellette ellene elfogadva. Elfogadva. Leellenőrizzük rendben. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük le 23-as. Lezárom a szavazást elutasítva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 29-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 30 mellette ellene tartózkodók elfogadva, C kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva, D kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 49, mellette ellene tartózkodók elfogadva, E kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 65-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 66 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 67 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 70 és 72 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 68 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 69 mellette ellene tartózkodók elnézést, a 68-ast elfogadtuk, akkor a 69-es okafogyottá vált. Most következik a G. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 85 és 87 mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük. Két módosításról van szó, lezárom a szavazást elutasítva. 86 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 88 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Három módosítás következik. Az 1-es, 2-es és 3-as, 4-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Következik a 102, 105, mellette ellene tartózkodók, leellenőrizzük. hat mellett ellene tartózkodók elfogadva, 107 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 108 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 109 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Második részről volt szó a 194-esnél. Egyes módosítás mellette. Nem, nem, egyes módosítás. Egyes számú módosítás mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. Kettes, mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. Hármas, mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hetes, hetes, mert az egyest elfogadtuk, ugye? Tehát hetes következik mellette, ellene tartózkodók elfogadva 8, mellette ellene tartózkodók elfogadva 9, mellette ellene tartózkodók elfogadva 10, mellette ellene tartózkodók elfogadva 11, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 12 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most elektronikusan szavazunk, a végső szavazás következik. Végső szavazás a teljes jogalkotási javaslatról. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Egy órája szavazunk lassan. El tudom képzelni, hogy milyen nehéz volt elkészíteni a kompromisszumokat. Száz órába került. Köszönjük szépen még egyszer jelentéstevőknek, árnyék jelentéstevőknek a munkáját mindenkinek, a munkáját, aki keményen dolgozott a kompromisszumok kidolgozásán. A következő téma nagyon fontos. Tamburánó úr témaköre, energiahatékonyság, címkézés. Ezzel a 2010-es irányelvet vonjuk vissza. Egyes kompromisszum. Elnézést. Kezdjük akkor. Két kompromisszumról van szó, az egyes, és az R4A kompromisszumról. Ezekről közösen szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Egyes hozzáadás az egyes módosításhoz mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Kettes hozzáadás ezt együtt fogjuk, itt két módosításról van szó, a 314-esről és a 365-ösről. Mellette ellene leellenőrizzük. Nagyon fontos, hogy leellenőrizzük. Két módosításról van szó, tehát szó, lezárom a szavazást. Elutasítva. Vagyis következik a 317-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Tizenhatos envi mellette ellene. Tartózkodók elutasítva. 338-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Háromszázhatvanhatos mellette ellene tartózkodók elutasítva. 3A mellette ellene tartózkodók elfogadva, ehhez az egyes hozzáadás következik még, a 3A kompromisszumhoz mellette ellene leellenőrizzük. Egyes hozzáadás a 3A kompromisszumhoz, lezárom a szavazást. Elutasítva. 3B mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most következik egy szóbeli módosítás a néppárt részéről. Önök is tudják, hogy milyen, milyen kérdést fogok feltenni. Azt fogom kérdezni, hogy vannak-e ellenvetések. Nincsen ellenvetés, Turmes úr, elnézést. De legalább négyen kellene ellenezzék. Jó, megvannak. Akkor nincs szóbeli módosítás. Egyes hozzáadás mellette ellene tartózkodók elutasítva kettes hozzáadás mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodók elutasítva, négyes módosítás, kompromisszumos módosítás, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 452 mellette ellene tartózkodók, leellenőrizzük. 452-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négy hatvanöt mellette, ellene. Tartózkodók, leellenőrizzük ezt is. 465-ös. Lezárom a szavazást. Még egyszer elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes hozzáadás mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kettes hozzáadás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 495-ös elnézést, ez a hármas hozzáadás mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, egyes hozzáadás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Most sok-sok oldalt kell előre mennünk. Nyolcas kompromisszum, 56-os oldalom Mit kellene most leellenőrizni? Az egyes hozzáadást? Akkor ezt leellenőrizzük. A nyolcas kompromisszumról van szó. Hetes kompromisszum javítja magát az elnök, a következő lesz majd csak a nyolcas. Leellenőrizzük tehát akkor a hetes egyes hozzáadást, Rendben, köszönöm. Akkor kicsit lassabban. 42. oldalon van. Moment, moment. Akkor most jön a nyolcas kompromisszum itt is van egy kiegészítés. Nem, most a hetes kompromisszum egyes kiegészítéséről szavazunk. Ha jól értelmeztem, akkor azt akarták, hogy leellenőrizzük. A 42. oldalon járunk. hetes kompromisszum egyes kiegészítés. Lassan, kérem, mindenki találja meg. Egyes kiegészítés, hetes módosítás. Itt különböző oldalszámok vannak, ha jól értelmezem a dolgot. Tehát hetes módosítás, egyes kiegészítés. Megnyitom a szavazást. Mindenki érti, hogy miről szavazunk? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette. Ellene leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes kiegészítés. Nyolcas módosítás, kompromisszum, mellette. Ellene. Leellenőrizzük. Ha elfogadtuk, akkor a kettes kiegészítés következik. Ez pedig szintén a nyolcas kompromisszumhoz kapcsolódik. Mellette. Ellene. Leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas kiegészítés mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hat tizenötös mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. 615-ös. Lezárom a szavazást. 619-es mellette, nem, 609-es mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. 609. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es kompromisszum, mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 1-es kiegészítés hozzá, mellette ellene. Nézzük, ellenőrizzük. A 9-eshez szóló 1-es kiegészítőről szavazunk, elutasítottuk. Kettes kiegészítés ugyanehhez mellette, ellene. Ezt is ellenőrizni kell, tessék, szavazunk. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség mellett elutasítottuk. Hármas kiegészítés mellette, ellene, tartózkodás, Elutasítva. Négyes kiegészítés. Mellette. Ellene. Ezt is elutasítottuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 128-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőriznünk kell. 128-os. Lezárom a szabadást, elutasítottuk nem sok különbséggel. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 629-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 631-es mellette, ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. 631 föl géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk két szavazattal. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 635-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szá- százas, pontosabban a három 5-8-assal együtt szavazunk, mellette ellene elutasítva. Ellenőrizni kell, tehát a 100-asról és a 358-asról együtt. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 638-as második része mellette, ellene. Elutasítottuk. Ellenőrizzük. 638-as második része. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elutasítottuk. 639-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 646-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, lapozunk. 659-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5B kiegészítésről szavazunk, mellette ellene tartózkodás, ellenőriznünk kell az öbbét, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Az 517-es harmadik albekezdéséről, a hatodik kiegészítésről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kompromisszumos függelék mellette ellene ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Száz kilences módosító mellette, ellene. Ta, nem, ellenőriznünk kell a 109-est. Lezárom a szavazást elutasítottuk szavazat egyenlőség mellett. 685-ös mellette ellene tartózkodás nem látható, ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. R1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az R10-eshez van egy kiegészítés, erről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. R11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, lapozunk. R12 1A mellette ellene tartózkodás, R12 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk R13-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk R14-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk R15-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk R15-ös A mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kiegészítés ugye ehhez mellette, ellene, tartózkodás helyett ellenőrizni fogjuk. Tehát a kiegészítésről szavazunk. zárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, R17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as módosítót visszavonták, ezt most mondom, úgyhogy a 285-ösről szavazunk mellette, ellene tartózkodás, nem, ellenőriznünk kell. A 285-ösről kérem szavazógéppel is szavazzanak. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. os mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell 286-osról. Nyomjuk a gombot, lezárom a szavazást. Elutasítva. R19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. R19 a tét, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Compromise A 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ugye irigylik az italomat. Én megértem. R20A mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, R21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a zárószavazás, nagyon-nagyon fontos, elektronikusan nyilván a megszavazott módosítókkal módosított szövegről. Lezárom a szavazást. 55 5 arányban nagy többséggel elfogadtuk. Most a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 63 szavazattal egyhangulag. Ügyrendi? kérhetnék egy egy perces szünetet, mielőtt rátérünk a következő nagy szavazásra? Jó, két perc akkor, két perc szünet. It will be one voting. One vote. De már csak egy szavazásunk van hátra. If, if not 34. So, uh, because it's five minutes for each yeah. for speaking. Yeah. For speaking. Exactly. But, but for, for the next time. For the next time. Uh, but later on. Yeah, yeah. Okay. Just because there was a break. No, not now. <laughs> No, no, no, no, no, no sorry. Uh, uh, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, mindenki boldog és túl van azon, amin túl kell lennie? Akkor folytatjuk a szavazást, ez az utolsó szavazásunk ma az intézmény közi tárgyalásokkal kapcsolatos mandátum elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Please vote calmly. Az intézmény közi tárgyalásokról szavaztunk, lezárom a szavazást. Kollégák, pillanat. Még egyszer. Az ITRE bizottságban 67 tagunk van. A 67 50 százaléka az 33 és fél. 34 szavazatra van ahhoz szükség, vagy ennél többre nyilván, hogy meglegyen a mandátum. A ITRE bizottság teljes tagjának, tagságának, nem a jelenlevő tagoknak, hanem a teljes tagságnak a több mint 50%-a szükséges ehhez. Ezen nem változtathatunk nyilván. Tehát Itt a plenárisra megy a dolog egyelőre, ez még nem a tárgyalási mandátum a három oldalú egyeztetésekre, mert a javaslatot már elfogadtuk, a jogalkotási állásfoglalást is elfogadtuk, 67 vagy 66 igen szavazat mellett. Tehát, ez most arról szól, hogy a plenárisra megyünk, ez még nem a mandátum. Köszönöm. Most jön az utolsó jelentés. A 2017-es költségvetéssel kapcsolatos háromoldalú egyeztetésekről szóló mandátum. Pontonként fogunk szavazni. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas módosító első része mellette ellene tartózkodás elutasítva, nyolcasnak a második része mellette ellene tartózkodás elutasítva, három a kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 22-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 23-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 24-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 28-as mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, a 28-asról szavazunk, külön is géppel, Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség. Elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva,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 arányban, egy tartózkodás mellett elfogadtuk a mandátumról szóló szavazás. Gratulálok a jelentéstevőnek, aki én voltam. Well, I have expected something like that. So I'm not... Ezt az eredményt vártam, nem lepett meg az eredmény.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 Uh, let us go. Folytatjuk a munkánkat. A körforgásos gazdaság csomag megvitatására. Négy napi rendi pont van előttünk. Kérem, hogy a néppárti frakció a koordinátor körül összesereglett kollégái hagyják abba a beszélgetést. Kérem, hogyha nem akarnak itt maradni, hagyják el az üdéstermet. Krisztiánis úr például. Uh, okay. Uh. Dear friends, advisors. Kedves barátaim, kedves néppárti uh, tanácsadók, kérem, tűnjenek el uh, valahol. Kérem. Uh, colleagues, very important topic. Nagyon fontos témáról van szó, a körforgásos gazdaság csomagról. Három, négy nap jogszabálytervezetről van szó. Vannak minden egyes dokumentumnál van jelentéstevő, árnyék jelentéstevünk. egy óra 30 perccel rendelkezésünkre, talán 10 percet még hozzácsapunk. Egyszer vagy 12.40-kor talán befejezzük. Annyira sietünk, amennyire csak tudunk. Négy bizottsági javaslatot nyújtottak be. Van az ITRE-ben két jelentéstevő és, két, és több árnyék jelentéstevő. Annak érdekében, hogy a 21 árnyék jelentéstevő fel tudjon szólalni, Összesen másfél percben korlátozom a felszólalás idejüket. Nagyon sok árnyék jelentéstevünk van. Először meghallgatjuk a három előadót, Federlei urat, aki Telicska kollégát helyettesíti. helyettesíti. Federlei kollega két dossziét, nem egyet, hanem két dossziét fog bemutatni. És Pos úr illetve Poche úr és Ferrere urak szólalnak fel utánam, és ők minnyáján egy-egy dossziét mutatnak be. Tehát először Federlei úrnak adom meg a szót, hogy mondjuk 7-8 percben szólaljon föl. Körülbelül 8 percet kap, öné a szó. Két dossziéról számol be Federlei úr. Elnök úr, Próbálom rövidre fogni magamat. Tedicska úr elnézést kér, hogy nem tud itt lenni. De a hivatal, illetve ő maga is kitűnő felszólalási észrevételeket adott át nekem. Autóakkumulátorok. Kedves képviselők, kedves elnök úr, az akkumulátorok és eh, elemek hú, hulladék akkumulátorok kérdéséről szeretnék hozzászólni. Minden kérdést feltérképeztünk, és erről természetesen az Illetéke Szakbizottságban szóval volt Telicske úr jelentésében. Azokra a kérdésekre koncentrált, amelyeket a bizottság javaslata nem kezel, és keresi a koherenciát a hulladék csomag jogszabályai között. A körforgásos gazdaságot gyakran a hulladék menedzsment szinonimájaként tartják nyilván, de ez félrevezető. Telicska úr úgy gondolja, hogy holisztikusan kell megközelíteni a körforgásos gazdaságot, és um, egy egész új iparágat lehet így létrehozni. Telicska úr észrevételeiből néhány pontot szeretnék kiemelni. Gyakran beszélünk az ösztönzőkről annak érdekében, hogy a hulladék gazdálkodási célokat elérhessük, ám ezek az ösztönzők hiányzanak a bizottság javaslatából. Ezért Telicska úr egy sor gazdasági és másfajta ösztönzőre tesz javaslatot, melyeket a tagállamok és a cégek felhasználhatnak annak érdekében, hogy a körforgásos gazdaság céljait el lehessen érni. Mind a három irányelv mellékletében ezek, ez a lista szerepelne. A WEEE e e, nem megfelelő, csak hogyha megfelelő, tehát a, a szelektív hulladékgyűjtés nem megfelelő, ha nincsen megfelelő hulladék feldolgozás. Ezért a WEE-et jogilag kötelezővé kell tenni. Voltak éppen itt egy lépéssel tovább lépünk, mint a bizottság. Új normák bevezetésére is javaslatot teszünk, amelyek a WEE e e üzemeltetők számára kötelezők lennének, ez biztosítaná a versenyegyenlőséget. Telicska úr még egy pontot kiemel, mely túlmutat az irányelv hatáján, de az egész hulladék körforgásra vonatkozik, ugyanis a hulladék csomag a hulladék szállítás kérdéssel nem foglalkozik. Hogyha a hulladékot az Európai Unióban akarjuk tartani, akkor még hatékonyabb hulladék feldolgozási rendszerekre van szükség, úgy, hogy a cégeket ne terheljük túl adminisztratív terhekkel a hull, tagállamokon belüli hulladékfeldolgozás iránti igény nőni fog, ezért Telicska úr a hulladék szállításra vonatkozó szabályok áttekintését is javasolja. Fontosnak tartja azt is, hogy a meglévő hulladék jogszabályokat megfelelően alkalmazzák, és a better lawmaking szabályait is jobban figyelembe vegyük a jogalkotás során. Végezetül pedig hangsúlyozza, hogy az oktatás, a képzés, az informálás is fontos szerepet játszik, mind az ipar hozzáállása, mind a fogyasztók viselkedésének átalakítása során. Tovább is lépek a hulladék lerakó vagy depónia jelentés eh, taglalására. Telicska úr a következőt mondja a koordináció és információcsere támogatását eh, kell előhozni, a közös, elősegíteni a közös platform létrehozásával, és be kell vonni a hulladékiparágat és a pénzügyi ágazatot. A kommunikációs ágazat segíti, hogy felhívjuk a figyelmet az új ipari eh, megoldásokra és a kapacitás növelés lehetőségére. Össze kell kapcsolni hulladékiparágat a pénzügyi ágazattal, ez az átalakulás fő célja. Tolicska úr javaslatának második pontja abban áll, hogy felszólítja a bizottságot, hogy adjon becslést arról a mennyiségről, amelyet e, évenként e lakósra lebontva depóniába lehet e, rakni. Természetesen a hulladék megelőzés céljáról, mely a hulladék piramis csúcsán van, nem szabad megfeledkezni, hiszen így lehet eh, az összkeletkező hulladék mennyiségét csökkenteni. Telicska kollega támogatja a biohulladék lerakási tilalmának bevezetését, illetve a biohulladék begyűjtési rendszerének kialakítását. Öt dolgot szeretne még kiemelni Telicska úr, de a, mint hogy a dosszié rövid, rövidségét eh, tartja szem előtt, eh, ezért ennyit akartam mondani, és még egyszer elnézést kérek Telicska kollega nevében, hogy nem tudott ma itt lenni. Köszönjük szépen, kedves kollégám, a bemutatóját. And uh, now we go. Most pedig következik Poche úr jelentése, amely a 2008-as irányelv módosítására vonatkozik hulladékkezelés témájában. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az európai gazdaság nagyon sok alapanyagát alapanyagtól fosztja meg saját magát, mert gazdasági problémákat és környezetvédelmi problémákat okoz az, hogy kidobunk rengeteg dolgot. Éppen ezért fontos lenne a megújuló energiaforrások és alapanyagforrások helyes kezelése, a szemétégetők vízre, illetve levegőre gyakorolt hatása 5000 milliárd tonna hulladékot termelünk minden évben, és ennek csak egyharmadát tudjuk reciklikálni. Szerintem ez túl kevés. Én a véleményemben az Európai Parlament hosszú távú a stratégiájából indulok ki, amelyben azt kérjük, hogy ambiciózusabbak legyünk ebben a politikában, változtassunk a körkörös gazdaságra vonatkozó a decemberi csomag célkitűzéseim felül is. Az Európai Bizottság olyan intézkedéseket alkotott, amelyek nem elégségesek, és amelyek nem felelnek meg a problémáknak. Nagyon fontos lenne tehát az, hogy tovább erősítsük ezt a jelentést. Szerintem egyszerűbb definíciókra van szükség, és harmonizáltabb módon kell megközelítenünk ezt a kérdést, nem csak a városi hulladékkezelés területén, hanem az ipari hulladék kérdéseiben is. Éppen ezért új definíciókat vezetek be a kereskedelmi és ipari hulladékok tekintetében, amelyek rendkívül nagy mértékben hozzájárulnak az EU össz hulladék tömegéhez. Aztán itt vannak az élelmiszer hulladékok is, hogyha ezen is megtakarítást tudnánk elérni, akkor az energia használatban is megtakarításokat érnénk el, és a teljes kereskedelmi láncolatra is pozitív hatással lehet. Aztán nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a hulladékokkal mit kezdünk, hogyan tudjuk a fogyasztókat jobban bevonni ebbe a folyamatba, illetve a hulladékkezelési módszereink felülvizsgálatáról van itt szó. Például a hulladék központok elhelyezése is fontos feladat lehet. Kötelező a célkitűzéseket kell megfogalmaznunk, 2030-ra 70%-kal csökkentenünk kell a szemét mennyiséget, és 60%-ra kell felvinni 2020-ra a hulladék újrafelhasználási mértéket. Aztán a harmadik fontos alap az élelmiszeripar és az ottani hulladék kezelése, valamint a módszerek és az adatok összehasonlíthatósága is rendkívül fontos. Éppen ezért én szeretném, hogyha a kalkulációkból kivonnánk az újra felhasznált hulladékokat, mert ez torzíthatná az adatok megbízhatóságát. Van itt még egy másik faktor is. Nem arról van szó, hogy ez szerintem nem egy jó ötlet, a fogyasztók ilyen formájú bevonása, de a fogyasztó védelmi szempontokat viszont erősítenünk kell. Az Európai Bizottság mint hogyha kicsit megfeledkezne ezekről a kérdésekről, pedig ezeket a célokat garantálnunk kellene, hiszen az a legfontosabb, hogy információ kampányokon keresztül felhívjuk a fogyasztók figyelmét is ezekre a problémákra. Még egyszer köszönöm szépen az árnyékjelentéstevőknek is a munkáját, és biztos vagyok benne, hogy sikerül majd kompromisszumra jutnunk, olyan kompromisszumot keresünk, ami eléggé ambiciózus ahhoz, hogy a tanácssal tárgyalásokba bocsátkozzunk. Nagyon fontos téma ez. Az Európai Unióban nem csak egy, szemme, egy személy vagy hulladékkezelési területről van szó, hanem az unió versenyképességének növeléséről, tehát egy új ágazatról. Most pedig következik a csomagolás, illetve a csomagolási hulladékok. fereira képviselő a jelentéstevőnk. Öni a szó. Köszönöm szépen. Mindenkinek jó napot kívánok. Először is szeretnék egy megjegyzéssel élni. Ez egy általános megjegyzés. A bizottsághoz szólok. Valójában ön a jelentés tervezetben a csomagolóanyagok, illetve a csomagolóanyag hulladékok tekintetében úgy gondoljuk, hogy többet lehetne tenni a források hatékonyabb felhasználásával. Ez nagyon nagy szociális, környezetvédelmi és gazdasági előnyökhöz vezethetne. Például az, hogyha a hulladékot át tudjuk alakítani alapanyaggá, ezen keresztül a hatékonyságot nagymértékben növelni tudjuk, és gyakorlatilag be tudjuk zárni a kört, és egy valóban körkörös gazdaságot lehet létrehozni. Persze a reciklikálás nagyon fontos, az újrahasznosítás, de ez önmagában nem folytatódhat a világ végézetéig. Bizonyos szintig lehet csak újra és újra felhasználni a hulladékot, de ehhez mindig energiára van szükség, és új alapanyagokra is. Tehát ez nem egy teljesen zárt kört alkot. Minden esetre az biztos, hogy ez egy jó orientáció, folytatnunk kell. Alapvetően a bizottság javaslata felfelé ö, tolta ki, ambiciózusabb célokat határozott meg az újrahasznosítás területén, a különböző speciális anyagokra vonatkozólag, amelyek a csomagoló anyagokban találhatók. És aztán kalkulációs célokat, illetve szabályokat is meghatároz, amelyeket harmonizált módon tudunk alkalmazni. Ezeknek az a célja, hogy a célkitűzéseknek jobban meg tudjunk felelni. A véleménytervezetemben alapvetően egyetértek ezzel a megközelítéssel, és azokkal a célokkal is, amelyek szerepelnek az anyagban. De itt olyan kérdéseket is bevezetnék, amelyeket nagyon fontosnak gondolok. Először is úgy gondolom, hogy látnunk kell, hogy mennyire különbözőek a különböző tagállamokban a kiindulási helyzetek, a megvalósítandó célok hoz képest. Ezért különböző szintű erőfeszítéseket kell a tagállamokban meglépni a célok teljesítéséhez. Az egész javaslat is elismeri azt, hogy a tagállamok nem aknázták még ki, és nem is hozták létre azokat az infrastruktúrális lehetőségeket, feltételeket, amelyek nélkül nem megvalósítható mindez. Tehát itt nem az ambiciózus célokat kell lejjebb vinnünk, hanem valamiféle belső rugalmasságot kellene bevezetni az idő határok tekintetében. Ezt a fajta rugalmasságot, amelyet a véleményemben képviselek, azért fogalmaztam meg, hogy lehetőséget teremtsünk derogációk ra, illetve az új célok megvalósításához szükséges idő tekintetében. Nagyon fontos mindez, vannak itt feltételek, és nagyon is szigorú feltételekről beszélünk, legalábbis én szerintem, mert például a derogációkhoz kimondjuk azt, hogy milyen úton, progresszíven hogyan tudunk egyre jobban alkalmazkodni az új célokhoz. Tehát figyelembe kell venni a kiindulási pontot, a végcélt is, és a kettőt össze kell hangolni. Mindezt úgy, hogy figyelembe vesszük azokat az ajánlásokat, amelyeket a korai figyelemfelhívó javaslatban, illetve a bizottsági javaslatokban olvashatunk. Annak érdekében, hogy az egyik tagállam bármelyik tagállam derogációt kapjon, bizonyos ajánlásoknak meg kell felelnie. Aztán vannak itt még más fontos gondolatok is ebben a véleménytervezetben, például a gyártó felelőssége egy ilyen kérdés, a hulladék felhasználás, a csomagolási hulladékok kezelése, ezeknek az újrafelhasználása akár a fogyasztói szintről, vagy más végfelhasználótól érkezik, akár egy hulladékkezelő központból. Tehát itt új utalások jelennek meg, amelyek erre az elvre vezetnek vissza, tehát a csomagoló anyagok újrafelhasználására vonatkozó gyártói felelősségről. Az, hogy léteznek ezek a csomagolóanyagok nem a fogyasztótól függ, éppen ezért fontos az, hogy a gyártóhoz vezetjük vissza a felelősség kérdését. Ami az új célokat illeti, ezek sokkal ambiciózusabbak, és ezeken keresztül érthető az, hogy az Európai Unió milyen beruházás serkentő feltételeket, ösztönzéseket kíván beépíteni a rendszerbe fontos lenne tehát ebből a szempontból is vonzóvá tenni a vállalkozások számára a csomagolóanyagok újrahasznosítását és hozzáadott értéket kell ezen keresztül termelnünk. Természetesen lehetőséget kell biztosítani ezeknek az anyagoknak a visszaforgatásához a rendszerbe, tehát három perspektívában kell egyszerre gondolkodni. Köszönöm szépen! Most akkor az árnyék előadókat fogjuk meghallgatni, de előtte üdvözlöm az ITRE Bizottság előadóját. Az, azt kérem, hogy az árnyék előadók után szólaljon meg, mert Banafe asszony valamennyi, mind a négy téma felelőse, mint fő előadója az Envi bizottságnak és az ITRE-nek a póttagjaként, úgyhogy az ön véleményét mind a négy árnyék előadó meghallgatása után hallgatnánk meg. Royal úrnak adok szót a néppárt képviseletében. Miről beszéljek a saját anyagomról? Jó. Nyilván. Ami a csomagolási irányelvet illeti, annyit tudok elmondani, ameddig eddig jutottunk a tárgyalások során. Ugye a gyártói felelősség elvét jónak tartom, működik is, de azért kell még erről beszélni. Van már egy keretirányelv, amelyben ugyan erről szó van, ez eleve automatikusan érvényes, és vannak működő rendszerek, amelyeket nem érdemes szerintem bolygatni. Ami a tagállami rugalmasságot illeti, nyilván jó, okos elképzelés ez, de oda kell figyelni, hogy nehogy túlzó követeléseket támaszunk, megmaradjon az összehasonlíthatóság. Rugalmasság már van a bizottság által javasolt korai előrejelzési jelentésekben, ugye három éves a határidő, a bizottság ehhez ajánlásokat is megfogalmazott. Ha túl sok a rugalmasság, akkor az ösztönző jelleg elveszhet. Ami a recycling határidőket illeti, itt egy évről beszélünk, a cél jó, de még azért ezt nem tudjuk szakmailag teljesen alátámasztani, hogy mennyi idő a megfelelő. A recycling hajók ügyében szerintem ezt előzetesen kell javasolni, hogy egy év legyen, aztán vizsgáljuk fölül. Ami a termékek fogalom bevezetését illeti, nem értem teljesen ezt a definíciót, illetve hogy be kell -e ide ezt vezetni. Amire valakinek nincs szüksége, az önmagában még nem termék. Lehet az, de ezt még tisztázni kéne, hogy a számítási módszerek mennyire jók vagy sem, ez megint csak attól függ, hogy milyen definícióban állapodunk meg a recyclingról és az újrahasznosításról. Ha a mérési pont a bizottság által javasolt módon fogalmazódik meg, és minden recycling cégnek át kell állni, és új mérő módszereket, eszközöket kell bevezetni. Ez lehet, hogy túlzó akcionizmus. És az információs rendszerek és a jelentéstétel ügyében is egy kicsit túl részletezőnek eh, érzem ezeket az elvárásokat, de az összehasonlíthatóság elvét, ha alkalmazzuk, akkor szerintem a bizottság is belátja, hogy nem kell ezt ennyire specifikálni. Ennyit az irányelvről. Zaborska kolléganő arra kért, hogy az, a keretirányelv kapcsolatban mondjam el a véleményét, ezt most mondjam el, vagy majd újra jelentkezzek. Nem hallottuk az elnök urat, nem halljuk az elnök urat. Majd egy másik körben nem halljuk az elnököt. And now we would like to, to, to... Fókuszáljunk most csak az első körére az árnyék előadóknak az első két dossziéra Gierek úr következik a szocialisták és demokratáktól. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Az én témám háromféle hulladék, az autók akkumulátorai, az otthoni készülékek akkumulátorai érintettek és elemei. Mind a három alterületnek teljesen más recycling és kezelési eljárásai vannak, és régóta gondolkodom, hogy a meglévő irányelvekhez képest mit tudunk most újat mondani. Ugye meg kell vizsgálni, hogy milyen szűk keresztmetszetek voltak, és ezeket kell feloldani. Ami az autó hulladékokat, autó akkumulátorokat, mint hulladékokat illeti. Vannak jogszerűen működő, szétszerelő üzemek, és van egy feketén vagy szürkén működő szétszerelési tevékenység. Állítólag kb. 50%-a a teljes ágazatnak félig legális, illegális, ahol a használt alkatrészeket újra eladják, és ezzel közlekedésbiztonsági kockázatokat okoznak. Tehát jobban nyilván kéne tartani, hogy hány autó kerül ki a piacról, hány autót szednek szét, és ö, hova kerülnek ezeknek az alkatrészei. ezeket a számokat nem lehet tudni. Illetve hát lehet tudni, hogy hány autót vontak ki, csak nem tudjuk, hogy hány autót szednek szét illegális körülmények között. Tehát ezt kéne valahogy felmérni, illetve, de ehhez tudni kell, hogy honnantól számítható egy gépjármű hulladéknak. Ami magáról, ami a többi elemről, akkumulátorról elmondható, az elemek többsége 96%-a még mindig olmat tartalmaz. Maga a technológia az ólom kinyerése, visszanyerése, ártalmatlanítása létezik. Ezzel nincsen gond. Gazdasági természetű a probléma, ugyanis Kínában annyira olcsó az ólom, hogy nem éri meg visszanyerni, felhasználni az el, tartalmú elemeket. Nem lehet gazdasági ösztönzőket megfogalmazni erre. Éppen ezért aztán Kínában el is haigálják ezeket, és mindenhol szennyezést okoznak. Az háztartási eszközök, magáncélű elektronikus eszközök elemei, akkumulátorai okozzák a legtöbb gondot, mert ezeknek a begyűjtése, tárolása nem tökéletesen megoldott még Európában sem. Jogi jogszabályokat kellene alkotni, és még jobb gazdasági ösztönzőket arra, hogy ezeket érdemes legyen együtt, tehát kinyerni, együtt tárolni és szakszerűen kezelni. A feldolgozással az a fő probléma, hogy az elektronikus hulladék általában Európából a távol-keletre küldik, ahol viszont kevésbé törődnek a környezetvédelmével, és Európa gyakorlatilag elönti szeméttel a keletet. Tehát ezt kéne megakadályozni, hogy Európa illegálisan ezeket a távol-keletre szállítsa különböző rejtett csatornákon. és persze a technológiát is érdemes mindig figyelemmel kísérni és javítani. Köszönöm. Még az egyes kettes témát mindig együtt tartjuk. Tadiska úr az előadó, és Fox úr az ECR részéről az árnyék előadó. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Frakcióm támogatja a források gazdaságos felhasználását, ilyen módon a képviselői felszólalás idővel is takarékosan bánunk. Kollégáim, négy kollega nevében szólalok tehát föl, kollégáim nevében köszönöm az előadó munkáját, eltűnt a hang, ez érdekes volt. Frakcióm ugyanakkor sok fenntartással él a bizottság javaslatában és a véleménytervezetben megfogalmazott megközelítéssel kapcsolatban. Mi arányos megközelítést tartunk helyesnek. Táj, támogatjuk az energiahatékonyság növelését és a hulladék gazdálkodás javítását és a tudatos forrásfelhasználást. Fel nem használt gazdasági és környezetvédelmi potenciált látunk ebben. Ezért támogatjuk a realista célok kitűzését, de nem értjük, hogy miért kell túl becsvágyó célokat megfogalmazni, és miért kell kivételeket biztosítani sok tagállamnak. Ezeket a javaslatokat nem lehet komolyan venni, amikor azt mondjuk, hogy olyan magas szintű célokat fogalmaz, fogalmazunk meg, amelyeket nem lehet elérni, ám ha nem lehet elérni, akkor majd kivételt adunk. Kérjük a bizottságot, miért ezen megközelítés mellett száll csíkra, nem volna helyesebb realista célokat kitől, kitűzni, és biztosítani, hogy ezeket el is érjük, miért határozunk meg a 11-es bekezdés harmadik pontjában felsorolt kivételt kapó országok listája hogyan állt össze? Az sem világos, hogy milyen megfontolást alkalmaztak a kivételi szabályok odaítélése során. Például hulladék, olaj, felhasználása során. Úgy gondolom, hogy a Better Regulation menetrend alapján meg kell vizsgálni, hogy az ipari fogyasztók és a helyhatóságok számára milyen kihatással jár ez a szabály, és biztosítani kell, hogy az előnyöket felmérjük és kiegyensúlyozzuk a hátrányokkal, azokkal, amelyeket az iparra és a kis és középvállalkozásokra szabunk ki megfelelő fogyasztói válaszadásra van szüksége, és további intézkedésekre, melyekről a jelentés szól. Kérem a jelentéstevőket, hogy számolják össze, hogy hány cél kitűzésére tesznek javaslatot. Olyan sok célról van szó, hogy az intézményekken kívül álló emberek ezt nem tudják követni, és ilyen módon a komplexitás megakadályozza, hogy megfeleljenek a szabályoknak. Az európai ipar hosszú ideje azt kéri, hogy érthető célok legyenek, amelyeket nem változtatják meg évről évre, amikor a bizottság új javaslattal áll elő. Ezzel kapcsolatban a frakcióm támogatja a bizottság, nem ért egyet a bizottság delegált és jogi aktusokra vonatkozó szabály tervezetével, hiszen ez sok jogbizonytalanságot teremt, ahogy a REACH csomag kapcsán is láttuk. Nem elfogadható, hogy a bizottság a kritikus nyersanyagok vagy a hulladékra vonatkozó szabályokat jogalkotói folyamaton kívül határozza meg. A nagy ipari vállalatok már most is újra hasznosítják a hulladékot gazdasági ösztönzőből kiindulva, hogyha ugyanakkor kitágítjuk a hatályt, akkor a, a kommunális hulladékre is kiterjesszük, és itt komoly kihívások előtt állunk. A jogszabály jelentősen, jelentős kihatással lesz az ipar nagy részére és a helyhatóságokra, valamint a fogyasztók mindennapi életére. Úgy gondolom, hogy a becsvágy és a reáli, realitás közötti megfelelő egyensúlyt meg kell találni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Most pedig Jávor Benedek kapszót. Ön mind a négy dosszié árnyék jelentéstevője. Tehát javaslom, hogy esetleg az egyes és a kettes dossziéról beszéljen, és a második körben pedig a másik két dossziéról beszéljen. Köszönöm szépen, elnök úr, követem a javaslatait, és a két telicska javaslatra fogok koncentrálni, a hulladéklerakó és az elektronikus hulladék eh, dossziéra. A hulladéklerakó dosszié kapcsán el szeretném mondani, úgy gondolom, hogy ez eh, jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevővel sok szempontból egyetértünk a bizottsági javaslat tekintetében, és támogatom az előadó sok javaslatát. Egyrészt a biohulladék eh, külön eh, gyűjtését kötelezővé kellene tenni, ezt Tedicska kollega eh, Federle kollega hangján támogatta. Tehát érdemes van, hogy kötelezővé tenni biohulladék kötelező szelektív gyűjtését. Helyes volna ugyanakkor a megfelelő legjobb gyakorlatok um, uh, átadását támogatni. A hulladék lerakó lerakók vizsgálatának területén különböző kezdeményezésekkel élnek az egyes tagállamok. Érdemes volna a tagállamokat támogatni abban, hogy az itt felgyűlt tudást megosszák egymással. Minden hullanék eh, dossziéra igaz az, nem csak a depónia dosszié kapcsán igaz az, hogy a mm, adatok megbízhatósága kulcsfontosságú, ezért fontos, hogy a módszertant az egyes dossziékben egységesítsük. Az is nagyon fontos, hogy jelenleg a dossziékról külön vitát folytatunk, de ugyanakkor teljesen koherensnek kell lenniük az egyes dossziéknak, hiszen ezek támogathatják is egymást, másrészt elfogott, elképzelhető volna, hogy egymásnak ellentmondó jogszabályokat fogadjunk el, tehát éppen ezért ezt ki kell küszöbölni, konzisztens és koherens rendszert kell kialakítani. A hulladék szállítás kérdéséről már beszéltek, valamint és ez a hulladék lerakók irányáv kapcsán valóban egy kérdés, de visszatérek erre az elektronikus hulladék kapcsán. A hulladék szállítás nem csak azért fontos, hogy az illegális hulladék lerakást megakadályozzuk, hanem azért is fontos, mert néha itt az adócsalás mindennapi gyakorlattá válik, és elképzelhető az is, hogy környezetileg káros hulladékot szállítsanak az új tagállamokba. Illegális vagy féllegális módon. Nagyon fontos tehát itt megemlítenünk azt, hogy a lerakás hogy nem elegendő a lerakás ténye ellen harcol, harcolni, hiszen így nem csökkentjük a hulladék mennyiségét, eh, hanem csak az égetés irányába tereljük el a hulladék mennyiségét, de hát nem ez a célja a körforgásos gazdaságnak. Tehát amíg a lerakás ellen harcolunk, és megfelelő célokat fogalmazunk meg, nem szabad megfeledkeznünk a fő célról, a hulladék elkerülés céljáról. Az elektronikus hulladék és az akkumulátorok és elemek kérdésére, ez a második dossziém, Rátérve itt is a megbízható statisztikai adatok és a harmonizált definíciók és módszertan fontosságát szeretném kihangsúlyozni, ez hiányzik a bizottsági dokumentumból. A hulladék szállítás kérdéséről már szó volt, ez egy valódi nagy probléma, hogy a hulladékot az EU-n kívülre szállítjuk, illetve az EU-n belüli szállítás is problematikus lehet. Ezt szigorúan kell kezelni annak érdekében, hogy elkerüljük az olyan szállítást, melyet nem tudunk ellenőrizni. Végezetül a körforgásos gazdaságra való átállás elemeit felsoroló listát tartalmazó mellékletet minden szempontra ki kell terjeszteni, hogy így legyen teljes. Köszönöm szépen. Most pedig Szilviziotis úr következik, hogyha fel akarja ön is osztani a beszédét, először az első két fájlról beszélne, és aztán pedig a következő időszakban majd a hármas és a négyes témáról. De az is jó, hogyha egyben kíván mindegyikről beszélni. Köszönöm szépen! Nincsen túl sok időm, ezért csak a hulladékkezelési irányelvről szeretnék beszélni, és ez is szerintem a legfontosabb a 11-es napi renden belül. Tehát én csak erről fogok beszélni, ennek vagyok az árnyék jelentéstevője. Tehát én most majd arról fogok beszélni, hogy hogy néz ki a hulladékkezelési irányelv. Miroslav Posnak is köszönöm a munkáját, aki jelentéstevőként hozzájárult ahhoz, hogy nagyon nagy mértékben javítsa a bizottsági szövegtervezetet, mi pedig GUE-ként ezt az irányelvet arra kívánjuk használni, hogy kevesebb legyen a megtermelt szemét, hulladék, tehát ezen keresztül javítsuk az életkörülményeket, a környezet helyzetét és az emberi egészséget. Nagyon sok mindent lehet tenni ezen célok megvalósítása érdekében. Számunkra rendkívül fontos az, hogy a megelőzési oldalt erősítsük információs kampányok, figyelemfelhívó kampányokon keresztül, annak érdekében, hogy valóban megvalósuljon az újrafelhasználás. Ezen kívül fontos a kötelező célkitűzések kérdése is, hogy a nagy infrastruktúrák, illetve gyártók felelősségét kell megállapítani, annak érdekében, hogy szép lassan kivezessük az iparból azokat a kevéssé hatékony gyártókat, akik nem megfelelőképpen kezelik hulladékaikat. Szeretnénk tehát újrahasznosítani azokat a területeket is, ahol korábban szemétlerakó helyek voltak. Ezzel kapcsolatban szeretnénk a helyi közösségeket, a polgármesteri hivatalokat, illetve a civil szervezeteket is bevonni ebbe a folyamatba, vagyis szeretnénk odafigyelni a felelősség kérdésére, a gyártó felelősségére, és szeretnénk erősíteni a fogyasztók jogait. Erre is oda kell figyelni, például azon keresztül, hogy ingyenesen hozzá lehessen férni az újrahasznosítási lehetőségekhez. Ezen kívül a tengeri szennyezés kérdésére hívnám még fel a figyelmet, de persze itt is nem minden tagállamban ugyanolyanok a kiindulási helyzetek az újonnan kitűzött célok megvalósításával kapcsolatban. Tehát lesznek mindig olyan államok, amelyeket nagyon keményen érintettek a megszorító intézkedések, megszorító gazdaságpolitika, és ezekben rendkívül nehéz a gazdasági helyzet. Óriási válság uralkodik népeink körében, ezért fontos az, hogy a strukturális alapokat is fel lehessen használni, és ezen célok szolgálatába lehessen állítani. Azokat az országokat is támogatnunk kell, ahol az infrastruktúrák még nincsenek meg a hulladékkezelés, illetve hulladék újrafelhasználás érdekében. Fontos tehát az ilyenfajta infrastruktúrák támogatása, illetve a helyi közösségeknek meg kell, ki kell javítani azokat a környezetkárosításokat, amelyeket el kellett szenvedjenek. Köszönöm szépen. Most pedig második kör következik. Itt négyen jelentkeztek szóra. Virkunen asszony következik a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Csak néhány gondolat merült fel bennem ezzel az irányelvel kapcsolatban. Elektromos hulladékok, akkumulátorok, elemek. Most a bizottsági javaslatban ezekkel a három témákkal kapcsolatban gyakorlatilag csak a statisztikai adatok jelentésével foglalkozik a bizottság. Ez nagyon fontos téma, Fontos az, hogy naprakész adatokkal rendelkezünk annak érdekében, hogy realista célokat tudjunk kidolgozni az újrafelhasználás területén a jövőre vonatkozólag is fontos, e- fontos ezt megfontolni, és az egyik legérdekesebb kérdés az az, hogy a tagállamok ugyanazokat a módszereket alkalmazzák az adatok gyűjtésében, és azonos módszertan mentén dolgozzanak. Fontos tehát, hogy ezen a területen együtt dolgozzunk, ezt egyébként az Európai Bizottság is javasolja. A Telicska jelentés nagyon jó, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. A néppárt támogatja a legtöbb kezdeményezést, ami szerepel ebben az anyagban. Ahogyan a jelentéstevő már elmondta, fontos az egyenlő esélyek, feltételek megteremtése a hatékony hulladékkezelés területén, így környezetvédelmi szempontból, piacorientáltság szempontjából is hatékony megoldásokat fogunk tudni támogatni. Mind a három irányelvel kapcsolatban jó javaslatok láttak napvilágot, szeretnénk a körkörös gazdaságot is támogatni, Fontos szerintünk az, hogy ösztönzőket építsünk be a hulladékkezelés hatékonyságának javítása érdekében, de nagyon óvatosan kell végig gondolni azt, hogy részleteiben hogyan képzeljük el mindezt. Erről sokat kell még beszélnünk a munka különböző fázisaiban. A néppárt számára fontos a jelentési kötelezettségek egyszerűsítése, tehát a bürokrácia csökkentés, az is nagyon jó, hogy a jelentéstevő is rámutat ezekre a problémákra, az elektromos, illetve elektronikus hulladékokra vonatkozó külön problematika is megjelent, ebben a jelentésben fontos az, hogy ne csak külön gyűjtsük ezeket, hanem külön is kezeljük, mert különben teljesen felesleges külön gyűjteni. Nagyon fontos tehát az, hogy ezeket az anyagokat újra tudjuk hasznosítani. Köszönöm szépen! very much, Köszönöm szépen. Most Pamplancs asszonyt halljuk, aki Mudi asszonyt képviseli, aki éppen úton van. Igen, így van. Örömmel helyettesítem, mert nagyon nagyra tartom a munkáját, amit otthon is végez az Egyesült Királyságban, és sajnálatosnak tartom, hogy az van a népszavazással, ami. Röviden tájékoztatnám a kollégákat. Én a csomagolási hulladék irányelv, vagy hát ő felelőse vagyok, és a recyclingon átment anyagok újra felhasználásával foglalkozott szövegében. Ezekből új termékek, de új másodlagos anyagok és hulladékok is keletkeznek, ezért fontos, hogy a, például a szilárd műanyag és üvegcsomagolásokban ezeknek az arányát szabályozzuk. Hogy maga a csomagolás fenntarthatóbb legyen. Az EPS szempontjából fontos, hogy pénzügyi ösztönzők is be legyenek építve a rendszerbe, és az EPR rendszert mi kiegészítenénk oly módon, hogy a, a termelőket arra ösztönözzük, hogy kevesebb festékanyagot tegyenek a csomagolóanyagokba, mert ez nehezíti az újrafelhasználást, és ugyanez érvényes az üvegekre. A fogyasztói viselkedés is nagyon fontos. A piaci erőket befolyásolhatja a fogyasztói elvárást. Rá kéne írni a csomagolóanyagokra, hogy mennyire újrahasznosíthatóak, és díjazni kéne valamilyen módon a, az új követelményeknek megfelelő modern csomagoló anyagokat. A tengeri környezet bánja leginkább rossz csomagolóanyagokat, mert végül nagyon sok közülük a tengerbe kerül. És az újrahasznosítható anyagok egyszeri vagy többszeri felhasználása ügyében olyan recycling kultúrát kéne kialakítani, amelyen belül kizárólag újra felhasználható újrahasznosítható, felhasználható, újrahasznosítható csomagoló anyagok keretkeznek. Köszönöm szépen! Zabarszka asszonyt hallgatjuk meg, akit Royal úr képvisel itt körünkben. Igen, sajnos már nem tudott eljönni Zabaszka asszony. Sok tekintetben osztom a véleményét, de még tart a vita. Most őt idézem. Az önkéntes hulladék elkerülést az egyes tagállamok programjainak kéne ösztönözni, és úgy gondolja, hogy további pénzügyi ösztönzőket kell megfogalmazni. A hulladék égetés és lerakás dolgát csak a legszigorúbb körülmények között engedélyezni, szigorítaná a feltételeket, az új irányelv tartalmazó lerakás ellenes és égetés ellenes klauzulákat az élelmiszer hulladékok tekintetében új további EU-s célokat akar, ezzel én személy szerint nem értek egyet, a tengeri hulladékokat is belevenné az irányelv hatája alá, és konkrét javaslatokat tesz a gyártók vonatkozásában. A nemzeti önkéntes nemzeti akcióterveket, cselekvési terveket ezek kialakítását támogatja. Legyen kötelező a tagállamoknak célokat kitűzni, és néhány definíciót pontosítana. Röviden foglaltam össze, amit mondott, és köszönjük önöknek az együttműködést. Köszönjük, ez nagyon konkrét és tömör volt. Jávor úrnak adok szót második körben. Köszönöm, elnök úr. Három általános megjegyzésem lenne. Amikor az Európai Bizottság visszavonta a körkörös gazdaságra vonatkozó másfél évvel ezelőtti javaslatát, azt mondták, hogy majd visszajönnek ezzel, és még ambíciózusabb javaslatot fognak tenni, amely a, a termelési folyamatokkal foglalkozik, és a, amikor a javaslatot a bizottság a parlament elé terjesztette, akkor azt láttuk, hogy ebben szó sem volt magasabb ambíciókról, sőt, és le sem fette a termelési oldalt, amit javasolt a bizottság, úgyhogy ez sajnálatos, hogy a saját ígéretével szembe ment. Második megjegyzésem. Ezt már elmondtam egyszer, hogy négy különböző dossziéről beszélünk, de nagyon fontos, hogy ezeknek eh, az összefüggését megtartsuk, eh, koherensen kezeljük, nehogy olyan szabályokat alkossunk az egyik kapcsán, ami a másik területen nem alkalmazható. Ami a célokat illeti, realisztikus célokra van szükség. Az ECR-re szemben azonban mi zöldek úgy gondoljuk, hogy realisztikus, de az ambíciózus szóra is helyeznénk a hangsúlyt, sőt, ezeknek nagy részét egyes tagállamok már rég megvalósították, tehát nem inném, hogy túlzóak lennének. Ami a keleti nyelvet illeti, el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sajnálom, hogy a élelmiszer hulladékok és tengeri hulladékok tekintetében nem fogalmazódtak meg konkrét százalékos célok. Én 50 százalékos csökkentést javasolnék 2030-ig, ezzel bővíteném a követeléseinket e komoly probléma kapcsán. E, komolyabban venném a kereskedelmi és ipari hulladékok ügyét. Általában sokat beszélünk a háztartási hulladékról, de a kereskedelmi és ipari hulladék, meg a mezőgazdasági hulladék óriási területek, és ezekkel senki nem foglalkozik, vagy nem eléggé. A mezőgazdasági hulladékok volumene tömege e, sokak számára nem is ismert, hogy milyen hatalmas. A következő megjegyzésem egyes anyagok kiszűrésével kapcsolatos. Ugye a hulladék újrahasznosíthatósága annak anyagi összetételétől függ, és ha vannak benne veszélyes, nehezen kezelhető anyagok, akkor az egész anyag újrahasznosítása nehéz. Ide tartozik a biohulladékok komposztálási célkitűzése, amely 2015-ig 60%-os, 25-ig 60%-os lenne, és az újra használati százalékos célokat is ambíciózusabbá tenni. A lerakással kapcsolatban vissza kell nyilván szorítani a hulladéklerakást, de nem szabad, hogy ez az égetés volumenét növője. Ami a csomagolási hulladékkal kapcsolatos dossziét illeti, és ezt az előadó is elmondta már Ferrere úr, világosabb és koherensebb definíciókra és nagyon ambíciózus célokra lenne szükség. A célok tekintetében én a csomagolási hulladék 80%-ának újrahasznosítását javaslom 2030-ig, amíg egyébként összhangban van a korábban benyújtott körforgásos gazdasággal kapcsolatos bizottsági javaslattal. A definíciók nem jók, ellenébe hatottak az újrahasznosításnak, tehát a csomagolási hulladék folyam definícióit meg kell újítani. Végül pedig harmonizált hulladékkezelő rendszerekre lenne szükség Európa szerte, és koherens egységes hulladék címkézéssel, amelyet az EU egységesít, hogy a fogyasztók mindenhol ugyanúgy és jól értsék, hogy miről is beszélünk. Köszönjük szépen, kollégám! Most pedig Bonafej asszonynak adom meg a szót. hogy mutassa be az envi vélekedését. Ön felel az összes dossziéért, tehát kíváncsian várjuk, hogy mit mond nekünk. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nagyon fontos lehetőség ez, hiszen éppen holnap vitatjuk meg az egész csomagot az MVISZAK bizottságban. Néhány észrevételt szeretnék tenni az egész csomaggal, mind a négy irányelv tervezettel kapcsolatban, nem csak azért, mert mind a négynek előadója vagyok, hanem azért is, mert úgy gondolom, hogy nem csak négy különböző javaslattal van dolgunk, hanem voltak éppen ezeket egy szélesebb körű kontextusba ágyazva kell látni. És ez nem csak a hulladékpolitika vagy a környedék, környezetpolitika kérdéseit veti föl, hanem azt is felveti, hogy hogyan lehet Európában egy új ipari modell irányába ellépni, egy fenntartható modell irányába, amely növekedést, munkahelyteremtést biztosít, és amelyel a rendszerünk versenyképesebb és tehető. Hiszen Európa nyersanyagokban szegény, tudjuk, hogy milyen nagy nyersanyag igénye van a gyártásnak, éppen ezért az a politika, amely a nyersanyagok visszanyerésére és takarékos felhasználására koncentrál, az egész európai gazdaságot hozza a jobb helyzetbe. Köszönöm szépen! a ma délelőtt elhangzott észrevételeket az árnyék jelentéstevőktől és az jelentéstevő kollégáktól. Ezek nagyon pontos lényegre törők voltak, és segítenek nekem abban, hogy javítsam a javaslatomat. Ami a célkitűzéseket illeti, hogy a lényegre térjek. Azt kell, hogy mondjam, hogy örömmel láttam, hogy mind a lerakók, mind a újrahasznosítási célok, illetve a csomagolási célok a bizottság régi javaslatában rejlő értékeket tartották meg, ugyanakkor a Pitikainen javaslatban ezeket mi is megerősítettük a Pitikainen jelentésben a becsvágy és a pragmatizmus egymásnak feszülő célok, hiszen vannak olyan célok, amelyeket egyes tagállamok már elértek. Íme bizonyság elérhetőek ezek a célok. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy 28 különböző rendszer működik a 28 tagállamban, de ez nem jelentheti azt, hogy csökkentsük a becsvágy szintjét, hanem sokkal inkább az a cél, hogy olyan helyzetbe hozzuk a lemaradt tagállamokat, hogy megfelelhessenek a becsvágyó céloknak, például a strukturális alapok megfelelő felhasználásával, a, cél, a körforgásos gazdaság irányába kell ezeket a forrásokat fordítani. De ugyanakkor az idő szempontjára is figyelni kell. Katajnen biztos elmondta a Juncker terv kapcsán a plenárison, hogy az idő milyen fontos tényező. Úgy gondolom, tehát, hogy a fő célkitűzésünk az kell, hogy legyen, hogy egy világos, átlátható rendszert fogadjunk el, azért, hogy a beruházók számára is világos és egyértelmű legyen a beruházási helyzet, és így segítsék ők is az új ipari rendszerre való átállást. Egy szóval, úgy gondolom, hogy ezeket a, célo, a vitát nem lehet kizárólag a célok köré, célokra koncentrálni, hanem az első és legfontosabb lépés a hulladék elkerülés. Nem csak azért, mert a hulladék hierarchia, hulladék piramis csúcsán van ez a cél, és nem csak azért, mert minden javaslatban, a bizottság és az általam szerepelő javaslatban E, és az MVIS jelentéstevők javaslataiban is ez szerepel elsődleges helyen, hanem hát azért, mert valóban e, a megelőzés segítségével csökkenthetjük a hulladék mennyiségét, és e, az előállított hulladék mennyiségét, és ezzel már a, meg, a körforgásos gazdaság modelljére állunk rá, és segítjük azokat az innovatív mechanizmusok, amely, me, mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy újra hasznosított vagy újra felhasználható termékeket állítsunk elő, illetve hatékonyan használjuk fel a nyersanyagokat. Tehát ez a megelőzés jelenti a legfontosabb célkitűzést. Ugyanakkor kiemelném a legfontosabb pontokat. Melyek ezek? A következő körforgásos gazdasági csomagban prioritása rendelkező pont, a elsődleges és a másodlagos nyersanyagok kérdésének kezelése. Egyszerűsíteni kell mindazokat a folyamatokat, amelyek az ipari szimbiózis irányába mutatnak, és az altermékek vagy az end of waste koncepcióját segítik helyzetbe hozni a teljes belső piacon. Teljesen egyetértek az erre vonatkozó javaslatokkal. Egy ellenvetésem is van, több számítási módszerre tettek javaslatot. Én azonban úgy gondolom, hogy egy harmonizált számítási módszer van szükség, hiszen ezzel lehet a verseny torzulást elterülni a közös belső piacon. Üdvözlöm azokat a felvetéseket, akik azt mondják, hogy nem elegendő csupán a városi, a kommunális hulladékról beszélni, hiszen ez a csomag az össz hulladék 70%-a, 7 a koncentrál. Ugyanakkor eh, lehetővé kell tenni, hogy minden más hulladék forrásra is kiterjedjen a szabály, és eh, mindenhol lehetővé tegyük a nyersanyagok felhasználását. Ez egy komplex kihívás, amelyet elő, amely előtt állunk, de hát úgy gondolom, hogy Európa képes megfelelni ennek a kihívásnak. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Hmm, hölgyem, remélem, hogy a jelentéstevők, árnyékjelentéstevők itt lesznek holnap is az MV szakbizottságban. Most pedig azt szeretném kérni, hogy a DG Environment az Európai Bizottságtól képviseltesse magát Langendorf úr. Öné a szó. Thank you. Um, Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy néhány percet kapunk. Egyértelmű, hogy ebben a fázisban, és holnap is ezt fogjuk elmondani, egyelőre ilyen meghallgató üzemmódban vagyunk, meghallgatjuk az önök javaslatait, begyűjtjük őket, és természetesen a következő néhány hónap során szoros együttműködést kívánunk megvalósítani önökkel. Van néhány általános jellegű megjegyzésem a jelentéssel kapcsolatban. Egyértelmű, hogy önök támogatnak bennünket abban, hogy merre kívánunk elmenni az egész hulladékkezelés fő irányelveivel kapcsolatban önök egyetértenek, és ez egy hozzájárulás lenne a sokból a körforgásos gazdaság megvalósításához. A célok, a gazdasági és más jellegű politikai eszközök ebben az értelemben értelmezendők. Természetesen, amikor a célokhoz érkezünk, akkor hát itt lesznek még viták. Milyen fajta hulladékok tekintetében akarunk célokat kitűzni, európai szintű célokat akarunk-e kitűzni, mm, és milyen len, melyik területeken lenne esetleg jobb a nemzeti célkitűzések megvalósítása, milyen szinten kívánjuk mindezt megtenni, és hogyan. Néhány példát említenék. A mi javaslatunkban, és erről már korábban is beszéltünk itt a parlamentben, a önkormányzati hulladékok tekintetében nagyon ambiciózus céljaink vannak. 65 százalékos újrafelhasználást szeretnénk 2030-ra elérni, de figyelembe kell vennünk azt is, hogy a tagállamokban mi a valós helyzet. A mi javaslatunkban éppen ezért 2025-re egy felülvizsgálati záradékot építettünk be, amelynek értelmében akár 70%-ra is fel lehet tornászni ezt a szintet, hogyha a, az események ebbe az irányba mutatnak. Szeretnénk ezen kívül az potenciális európai szintű célkitűzések megvalósítása érdekében a hatást kell vizsgálni, például az olajak, tehát a hulladékolajak esetében nem tudjuk támogatni az ilyenfajta célok meghatározását, anélkül, hogy megfelelő előkészítés, elemzés állna a rendelkezésünkre, tehát először elemezni kell a helyzetet, úgyhogy a jelenlegi formájában nem tudjuk ezt támogatni. Például a kereskedelmi és ipari hulladékok tekintetében az Európai Bizottság 2025-re vonatkozó jelentést fog előkészíteni, és ennek az alapján lehet majd megvalósítani a célkitűzéseket. Mi úgy gondoljuk, hogy ilyen módon tudjuk európai szinten a célkitűzéseket meghatározni, de ebben a jelenlegi fázisban az élelmiszer hulladékokra vonatkozólag további mm, világo, tehát felvilágosításokra van szükségünk a módszertannal kapcsolatban, és így tovább. Itt megint csak a definíció, illetve a hatáskör is rendkívül fontos, amely mind a módszertan függvénye. Óvatosak vagyunk, és emellett lehetőleg tehát örülünk annak, hogyha további célokat tudunk meghatározni, de közben mégiscsak megfelelő adatelemzéseket kell végeznünk a jelenlegi helyzet tisztázása érdekében. Most nézzük az, egy, az egyes eszközöket. Ezekkel kapcsolatban világos, hogy a mi javaslatunkban szereplő gazdasági intézkedések nagy támogatást kaptak, a különböző irányelvekben lévő intézkedéscsomagok, aztán itt van a hetes preambulum bekezdés, amelyben szintén gazdasági eszközök szerepelnek. Telicska úr is az egyes irányelvekre kívánja visszavezetni mindezt, tehát ilyen utalásokat tenne be. Ez nagyon fontos, de mi úgy gondoljuk, hogy jobb, hogyha általános értelemben gondolkodunk, és nem ezekhez az irányelvekhez kötjük konkrétan a célkitűzéseket. Az IPR-ral kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy jó néhány javaslatunk volt az általános követelményekkel kapcsolatban, és itt még a speciális kérdésekre, helyzetekre is ki fogunk térni. Például arra, gondolok, hogy hogyan akarjuk a költséghatékonyságot megvalósítani. Van egy másik kérdés is. Melyik esetben lesznek kötelező jellegűek a, az elemekre, illetve akkumulátorokra vonatkozó részek? Tehát el kell gondolkodni ezen is, hogy ezt mennyire tudjuk beépíteni a többi irányelvbe. Lenne néhány gondolatom még aggájaimnak adnék hangot azzal kapcsolatban, hogy vannak olyan javaslatok, amelyek a csomagolás technikai irányelvre vonatkoznak. Itt mi úgy látjuk, hogy a célkitűzések és a teljes csomagolási irányelvel kapcsolatban is azért aggályos a helyzet, azért, mert amennyiben a célkitűzéseket nem tudjuk megvalósítani, akkor gyakorlatilag az összes hulladék, csomagolóanyag hulladékot energiává alakítanánk át, ez pedig nem jó szerintünk. De ezzel kapcsolatban a legtöbb tagállam már megvalósította az újrahasznosítási célkitűzéseket. Egy másik aggály, és itt be is fejezem majd, az arra vonatkozik, hogy a belső piaci célok és a környezetvédelmi célok közötti egyensúlyra kell törekedni, a 18-as cikkben foglaltaknak megfelelően óvatosnak kell lennünk, mert a csomagolás technikai irányelv tekintetében oda kell figyelnünk ezekre a kényes egyensúlyokra. Köszönöm szépen, igazgató úr! Kedves kollégák, Poche úr, és aztán Ferreira a kolléga következik. Utolsó megjegyzések. Sajnálom, hogy fel kellett, hogy ébresszem. Elnézést, igen, itt vagyok most már. Minden kollégának köszönöm a jó gondolatokat és a véleménnyel kapcsolatban elhangzottakat. A módosítókat várom, és igyekszem mindegyiket figyelembe venni a kompromisszumok megalkotásakor, és olyan megszövegezést találni, amely az ambícióinknak is megfelel, és a kollégák véleményének is a körforgásos gazdasággal kapcsolatban. Egyes dolgokat még pontosítanunk kell, hogy koherens legyen a szöveg, és az irányelv maga is, illetve az egész csomag a különböző eszközöket egymással össze kell hangolni, és persze a célokkal még inkább. Vannak itt gazdasági, pénzügyi eszközök, ösztönzők, és a felelősségek elosztásáról is beszélni kell, a hulladékok keletkezésének fázisában, illetve kezelésének fázisában. A Strasburgi júliusi ülésen a definíciók és célok ügyében új javaslatot teszek, és akkor gondolom, hogy addigra ki tudjuk egyengetni az eddigi különbségeket véleményeink között. Köszönöm elnök úr a szót, és mindenkinek az elhangzottakat. Leszeretném szögezni, hogy nyitott vagyok az árnyék előadókkal való együttműködésre, és másokkal is persze, akiket érdekel a téma. Néhány, illetve két rövidebb megjegyzésem lenne. Az egyik a célokkal, és ezek realisztikusságával kapcsolatos. Az a benyomásom, hogy ha a realizmus elvét meg akarjuk valósítani a javaslatban, akkor az idő tervel is sokat operálhatunk, nem csak magukkal a százalékos célokkal. Ha célt fogalmazunk meg, az akkor realisztikus vagy irrealisztikus, hogyha a hozzárendelt idő, határ, határidő az vagy nem az. És a tagállamoknak nagyon különböző az fejlesztési szintje, fejlesztség, fejlettségi szintje és ambíciója is. Egyeseknek kihívást jelent majd az új cél, mások már teljesítették is azt. És egyes országoknak komoly gondot jelenthet a megvalósítás. Bonafej asszony azt mondja, hogy akik messze vannak a célok megvalósításától, azoknak támogatást kell nyújtani. Ezzel teljesen egyet, egyetértek. Ugyanakkor nem, úgy érzem, hogy ezt nem vettük kellően figyelembe. hiszen a célok újraírása előtt elsődleges feladatunk az lenne, hogy megnézzük, hogy ki mire képes. Az eredeti konklúziókhoz képest most azt látjuk, hogy egyes tagállamok helyzete kétségbejtő, másoknak pedig könnyű a hozzáférése a támogatásokhoz. Ha új célokat tűzünk ki tehát, akkor hozzájuk kell rendelni erőforrásokat. Nem lehet csak úgy a levegőből célokat ö, elővenni, álmokat előírni olyanok számára, akik ezektől nagyon messze vannak. Ezért mondom, hogy az időtervel kéne operálni, hogy igazodjunk azon országok problémáihoz, amelyek lemaradtak. Ezzel nem gyengítjük a célokat, sőt, a célok megmaradnak, de elismerjük, hogy egyes országoknak ezek megvalósítása hosszabb időt vehet igénybe. És persze feltételeket kell szabni. Tehát ki kell jelölni egy ívet, egy trajektóriumot, hogy mettől meddig kell eljutni a gyarott országnak, és minden fázisban outputokat kell megfogalmazni, nehogy elrettentsünk és eltaszítsunk lemaradó országokat a célok elérésének pályájáról. Tehát mindenki számára elérhetővé kell tenni a célokat, csak nem feltétlenül ugyanannyi idő alatt. A track ennek az ívnek az elejét, közepét és végét is meg kell határozni. És egy új eszköz kapcsán nem csak kötelező dolgokat, hanem ajánlásokat is meg kell fogalmazni. Nem értek itt egyet e tekintetben az Európai Bizottság véleményével. Szerintem ezt az elvet tehát nem tartalmazza kellőképpen lebontva a szöveg, és ugyanakkor, ha jobban kibontanánk ezt, ezzel nem ásnánk alá még a belső piacot, hanem, hanem közelebb hoznánk a célok megvalósítását a jelenlegi helyzethez. Köszönöm mindenkinek a komoly munkát, mondja az elnök és főleg a türelmet, hogy kitartottak a kollégák. Látom, hogy nem mindenki bírta végig, de aki végig itt ült, annak külön köszönöm. Délután folytatjuk háromkor, és akkor a biztos asszony lesz a vendégünk. A módosító benyújtási határideje Június 16-a 12 óra. Mindenkinek minden jót kívánok, jó étvágyat, két és fél óra múlva ugyan itt találkozunk.